Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. A szavazatmagyarázatokkal folytatjuk. Nagyon sokan kértek szót ezzel kapcsolatban. Ezért előre szólok, hogy 2 óra 45 perckor abba kell hagynunk, hogy háromkor folytathassuk. Aki 2 óra 45-ig nem tudja elmondani a magyarázatát, az holnap kerülhet sorra. Per la relazione Zuber, l'onorevole Kus... Kezdjük az elsővel. Kuszkieri úr a frakció nevében két percet kap. C'è l'onorevole Cuschieri. Puszkieri úrat nem látom a teremben, ezért Luan úrnak adok szót egy percben. Ma non c'è neanche l'onore.